Dear colleagues, kedves kollégák, képviselőtársak, szavaznunk kell mindjárt, mert hogy 10 órakor egy biztosunk jön, aki kint várakozik majd, úgyhogy akkor az árni kell a szavazást, nincs csak időnk tehát. The first Uh, Miss uh, McGuinness. McGuinness asszony. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy a türelmét kérjem, mert a szavazókártyám és én külön pályán mozgunk, úgyhogy kérem, hogy számoljanak össze majd anélkül. Rendben. Megkérni az asszisztensét, hogy hozza be a kártyát? mert egy hosszú szavazásunk is lesz később. 18-as naprendi pont. A 98-as jegyzőkönyv elfogadása a hosszú távon szennyező szerves anyagokról. Megnyitom a szavazást. Everybody have voted? Neki leadta? Lezárom. Elfogadtuk. A következő napi rendi pont. A 90-es jegyzőkönyv módosítása. A nehéz szémek szennyező, határnátnyoló szennyezésről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Huszonhármas napirendi pont. jelentés, az innovációs, a gazdasági fejlődés fejlesztése, a mezőgazdasági irányításban. Szoffoli a jelentéstevő. Egyes módosító mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 12-es módosító mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 16-os mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es mellette nem hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 44-es módosító mellette ellene tartózkodók elvetettük. 39. Négy bekezdés mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg ezt géppel. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom. Elvetettük Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 55. Negyvennyolc. Mellette, ellene, tartózkodók, ezt is kézben nézzük meg. Mindenki leadta? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Menjünk tovább. 55. Mellette, ellene, tartózkodó, elvetettük. 53-as, mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 56 mellette, ellene tartózkodunk, elfogadtuk. 57-es módosító. Mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 65-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 66 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 67 mellette, ellene, tartózkodók, ezt géppel ellenőrizzük, 67-es. Kérem, voksoljanak. Ha még nem, lezárom. Elfogadtuk. 69 mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük géppel. Megnyitom. Kérem mindenki szavazzon, lezárom elvetettük. Hetvenes módosító első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetvenes második rész mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 71-es mellette, ellene tartózkodók elvedettük 72 mellette, ellene, ezt is ellenőrző géppel nem láttam jól. Kérem mindenki, optional lezárom. Elfogadtuk. 73-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvedettük. 74 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 82-es módosító mellette, ellene. Tartózkodók, ezt is ellenőrizzük géppel. Kérem, mindenki szavazzon, lezárom. Elvedettük 78-as második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 83 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 84 mellette, ellene, ez világos volt, elvetettük. 86 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 96 mellette ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrzzük géppel. Kérem mindenki, szavazzon, lezárom. Elvetettük. 98-as módosító. Név szerinti szavazást kért az EFDD frakció. Úgyhogy támogatja 19 ember képviselő? Ki támogatja a népszerinti szavazás irányuló kérelmet, kérem jelezze. Nincsenek elegen, nincs 19 képviselő akkor kézzel szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Nézzük meg géppel, mégiscsak. Kérem mindenki voksoljon, lezárom az elnöző szavazást. Elfogadtuk. 102-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. kilenc mellette, ellene tartózkodó elvetettük. 104-es első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 104-es második része mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Most jön a végszavazás az egész véleménytervezetről, elektronikus formában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Desmarker, Demesmarker jelentés. Biodiverzitás az EU-ban. A 37-es módosítóval kezdjük mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 40-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 46-os mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kompromisszum, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 62 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatvanhatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellene, mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 79 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 93 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellette. Ellene? Tartózkodás. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 118 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 96 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? Rendben, ellenőrizzük akkor. 96-ost ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 141 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Uh-huh. Elutasítottuk. Megint ez képviselő is szavazott, úgyhogy elutasítottuk. 135-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 144 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 145 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 109 mellette. Ellene? Tartózkodást elfogadtuk. 303 mellette. Ellene? Tartózkodást elutasítottuk. 309 mellette. Ellene? Tartózkodást elutasítottuk. 332 mellette. Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 157 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 158 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 156 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 160 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 161 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 12-es kompromisszum. A 161-esről kértek, hogy ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 165 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 166 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 167 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 168 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 169 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 170 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 171 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 173 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kétszáztizenegy mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom, elutasítottuk. öt mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Egy szavazattal elutasítottuk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Á, nem, elfogadtuk mégiscsak. 175 mellette, el, elnézést, elnézést. 176-osnál járunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 182 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom, elutasítottuk. hat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 188 mellett ellene tartózkodást elfogadtuk. 195 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 220 mellette, Ket, 200. A 200-as módosító mellette ellene tart, elutasítottuk. 209 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 213 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 215 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 216 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 235 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 240 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 229 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 226 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 252 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 250 második rész. Elnézést. 259-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 256 első rész mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. van mellette ellene tartózkodást elutasítjuk. 258 mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. 261 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 262 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 269 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 270 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 271 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 278 mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 279 mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. 280 mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. 276 mellette ellene tartózkodást ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettőszázhetvenhét mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük? Mindenki szavazott? Lezárom, elutasítottuk. 281 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 282 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 283 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 286 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 285 mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 287 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 289 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 306-os módosító mellette ellene ezt megnézzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 308-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 305-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 307-es mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk, 310-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 322-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 316-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 320-as mellette, ellene, tartózkodás, megnézzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 321-es mellette ellene tartózkodás. Háromszázhuszonhármas. Akkor erről máskor szavazunk. Mellette? Igen. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 324-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 327 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 325-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 329 mellette ellene ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 330-as módosító. Erről nem szavazunk, akkor 328 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 331 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 326-os mellette ellene tartózkodás leellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 336-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 338-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 314-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 341-es mellette ellene megnézzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 110-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 355-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 346-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 353-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 350-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 352-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 354-es mellette ellene tartózkodás megnézzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 362-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ezt leellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítottuk. 364-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 363-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. 366-os mellette ellene tartózkodás elfogadó. A második része a 366-osnak mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, de azért ezt leellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 365-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 367-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 312-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 368-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 369-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 370-es, ezt leellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 371 mellette. El, elnézést mondja az elnök. 371-es következik illetve arról nem szavazunk. 372-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 373-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most a preambulumok következnek, 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene támogat. Elfogadtuk. 19-es első része mellette ellene. Ezt nézzük meg. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hmm. A 19-es második része mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk, de azért ezt leellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es módosító, ezt ellenőrizzük mégis. 20-as módosítót leellenőrizzük. Akkor elfogadtuk, jó. Illetve lezárom a szavazást, mondja az elnök. Néha nem látom a kezeket. Lehet, hogy egy csomó kezet most nem láttam. 22-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 21-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 23-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 24-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as módosító mellette, ellene tartózkodás leellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 31-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es módosító mellette ellene tartózkodás leellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 35-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt leellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, A négyesről mégis csak kell szavaznunk. Igen, valóban a négyesről is szavaznunk kell. Mivel a 16-os kompromisszumot elfogadtuk. Mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette? Ellene? Tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 32-32 ellenében. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a deve állásfoglalás kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Debe öt mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Debe hat mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes deve mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve nyolc mellette, ellene, tartózkodás, ezt leellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Debe 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk de 14 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Deve 16 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Deve 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a végszavazás elektronikusan. Mindenki szavazott? Most mindenki szavazott már? Lezárom a szavazást, elfogadtok. Gratulálok Tomásnak úrnak. Péter úr. Elnök úr, szeretném szeretnék hozzászólni az új szavazási rendszerhez. Sokkal gyorsabb és sokkal világosabb is ez a rendszer, átláthatóbb. Mindenkinek kellemes karácsonyt kívánok. Még nincs lezárva az ülés, mert 11-kor röviden, most rövid szünet következik, és 11 órakor jön Miguel Ayas Canet biztos úr. As you wish. Dear colleagues. Kedves kollégák. Itt van a biztos úr, Kányéte úr, és üdvözöljük őt itt a karácsony küszöbén, ám nagyon fontos pillanat ez abból a szempontból is, hogy eszmét sérülhetünk. klímaváltozás elleni harc konferencia, energetikai témák Párizsban, és nagyon várjuk a COP21-es eredményeiről szóló beszámolót, mert nagyon nagy siker volt ez szerintem az Európai Unió szempontjából, és nagyon örülök annak, hogy részt vettünk a Párizs folyamatban, és hogy volt lehetőségünk az Európai Parlament delegációjával is konkrétan részt venni a tanács mellett a párizsi megbeszélésekben. Nagyszerű élmény volt, és köszönöm a tárgyalások során is, hogy folyamatosan tájékoztatott bennünket. Hát most megadom a szót neki, hogy tartsa meg bevezetőjét, és ezt követően biztosan lesznek kérdések is kollégáim részéről. Biztos úr, hogy szó. Köszönöm szépen, önök. úr. Igazi öröm ez, hogy tájékoztatom önöket a COP21-es témáiról. Ám az Európai Parlament delegációjának szeretném elsőben megköszönni Matthias Gróte és Lavia elnököknek a támogatást a csúcson. Ahogy már elmondtam a plenárison, az Európai Parlament lényegi fontosságú szerepet játszik a klímapolitikában. Fontos szereplői annak a vitának, mely Európában folyik e témában, és lényegi fontossága volt a munkájuk abban, hogy európai jogszabályok születtek. Hiszen ezek azok, amelyek változást hoznak, hogy szénmentes legyen a gazdaságunk, és a klímapolitikában megmaradjon vezető szerepünk. Ebben a szellemben szeretném megköszönni az Európai Unió intézményeinek ezt a munkát. Múlt héten Párizsban megkérdezték, hogy elégedett vagyok-e. Mondtam, hogy igen. Igen. Mert most már jogilag kötelező nemzetközi megállapodásunk van, amelyel két fok alá vihetjük a változást. Ez igazi jelzése a befektetőknek, vállalatoknak, politikusoknak, és a globális átalakulás a tiszta energiáról most már visszafordulatlan. Másodszorban. Több év után, mikor is a közösség úgy tűnt nem habozik komolyan venni a geopolitikai kérdéseket, Párizsban áttörés született. Közös cél van a nemzetközi közösség egész számára. Mutatja, hogy a több oldalú multilateralizmus működik globális kihívásokra adott válasz esetén ez fontos tanulság az ENSZ keretei között is. Harmadsorban Európa nehéz évet élt át, és mi, az EU és a tagállamok mégis sikerül megőrizni vezető szerepünket, egységes hangunkat. Ez lényegi fontos volt abban, hogy szélesebb koalíciót tudjunk a magasabb ambíció koalícióját kilakítsuk, és a globális alkú megköttessen. Párizs az európai erőfeszítések kimagasztó eredménye. A parlament és a szakbizottság elé járultam a konferencia előtt, és azt mondtam, hogy három elem szükséges a sikerhez. Először is hosszú távú cél, másodszorban egy revíziós ciklus, amely rugalmas, harmadsorban erősen átlátható és számonkérhetőségi szabályok. A párizsi megállapodás mind a három lényegi elemet hozza, ezekről szeretnék beszélni most. Hadd kezdjem a hosszú távú célral. Tisztelt képviselő, először történt az, hogy jogi kötelezettség született egy hosszú távú célra, amely, amely abban áll, hogy jóval 2% alá vigyük a hőmérséklet emelkedését. A bizottság üdvözli azt is, hogy belátták a felek, hogy ahhoz is komoly erőfeszítések kellnek, hogy másfél Celsius fokkal levigyük a változást. Ez lényegi fontosságú volt a partnereink számára a progresszív szövetségben. 187 nem tudjuk két fok alá vinni a hőmérséklet változását, ezért Párizsban meghatároztuk, hogy öt évenként vissza kell térjünk a témára, és újra kell vizsgáljuk a vállalásainkat. Az első ilyen 2018-ban lesz. Ezzel tudjuk monitorozni a folyamatot, és biztosítva a fenntartható célt, a, 200, a két fokos változást. 5 éves ciklusokban vizsgáljuk felül. Végül erősen átlátható hogy számonkértő szabályok mellett kardoskodtunk. Tudjuk, hogy ezek az alapjai a hiteles e, számonkértőső politikáknak, mert a bizalom nagyon fontos a multilaterális megállapodások körében. A Párizsi megalapodásban kötelező, jogilag kötelező célokat vállaltak a államok, hogy ezzel elérjék a, a, a, a csökkentést. Ezzel teljesen megfelelünk az EU prioritásainak, a számon kérhetőség tekintetében is, és az átláthatóság tekintetében. A prioritásként meghatározott elemek benne vannak a megállapodásban, de ez az ez nem túl fontos, ez még egy fontos elemet tartalmaz, a szolidaritási csomagot, melyben a, klímaváz, a klímafinanszírozás rendelkezései benne vannak. Az Európai Parlament és az Bizottsága konzisztens módon mindig rámutott arra, hogy ez a finanszírozás elem kulcsfontosságú a tárgyalásokban. 100 milliárd eurós éves mobilizálható cél 2025-ig megfogalmazódott ám arra is bátorítottuk a tagállamokat, hogy külön pénzügyi támogatást adjanak ezen túl, és nem teszünk különbséget ebben tekintetben a fejlődő és felett országok között a közfinanszírozási kérdésekben. Ez nagyon fontos elem, ez nagyon erő, fontos előrelépés. Tisztelt képviselő, élvezzük ki e történelmi pillanat ízét, ám még sok kemény munka áll előttünk. 2016-ban a bizottság azon dolgozik, hogy végrehajtjuk a párizsi megállapodást az EU-n belül, és várjuk az Európai Parlament együttműködését ebben. A bizottság kidolgozott egy javaslatot egy tanácsi határozatra a párizsi aláírás, a megállapodás aláírása ré, ö, tekintetében az EU részéről. Erről fontosan tájékoztatjuk az EP-t múlt héten a tanács és a bizottság úgy döntött, hogy 2005 márciusában értékeli a COP21-es eredményeit, különösen a 2030-as klímaváltozási energiakeret célok tekintetében, hogy előkészítsük a következő lépéset. Ezen értékelésen túl a bizottság szeretné folytatni a jogalkotási programját és a végrehajtási programot a 2030-as keretben. Egy ETS rendszer a 2030-as klímacélokat kell szolgálja, így kell felülvizsgáljuk azokban az ágazatokban is, amelyeket most nem fed le az ETS rendszer. A 41%-os mínusz cél tekintetében tárgyal tovább a bizottság és jogalkotási javaslatokat tervez be annak, hogy a, földfelhasználás és az erdősítési ö, ö, elem, az LULUCF hogyan integrálható egy célkeretbe. Ez kulcsfontosságú egy jobban az energetikai rendszer létrehozásában és egy alacsony széngazdaságról áttérésben. A küszöbben a javaslataink fontos szerepet játszanak ebben, hogy világosabbá, tisztábbá, hatékonyabbá tegyük az energiapiacot. A kutatásfejlesztés is a klímacselekvés része. A 2020, Horizon 2020-as már fontos hozzáállásot tesz ehhez. A klímaváltozás és a COP21-es vállalások végrehajtása valószínűleg a nemzetközi ügyekben is megjelenő cél lesz. A klímadiplomáciai erőfeszítések azonban nem állnak meg a G20-es g 7 körében, a nemzetközi partnereinkkel a Párizsi megállapodás részét is ki kell dolgozzuk. Ezen túl az ENSZ klíma egyezménye összefüggésében van még tennivaló. A Párizsi meglepetés nem csak technikai kérdést határoz meg, ezeket meg kell határoznunk részleteiben és az alacsony szín kibocsátású gazdaság, a limai a Lima-Párizs cselekvési agenda keretei között tárgyalva a stakeholderekkel és az INDC-s által érintett álmokkal, kapacitásépítés, monitoring, ezek mind feladatok. Köszönöm még egyszer az előfesztéseiket és a folyamatos támogatásért. Sikerrel jártunk Párizsban, utolsó pillanatban fordítva meg a, megállapodás mellett. Köszönöm szépen a támogatásokat ebben. And I think that we can start immediately. Köszönöm biztos úr. Azt hiszem, hogy egyből kezdhetjük is a kérdések első sorát. Líze képviselő, a Népátrész. Köszönöm szépen, biztos úr, az erőfeszítéseit, és úgy gondolom, még Avies Kányértének a dicséretét nem tudom jobban összefoglalni, mint amit tett, ahogy mondta Bas Eichhout a plenárison. Jó ez, hogyha más frakciók is vennék azt a lelki erőt, hogy akit korábban bár, bíráltak, azt utána dísérni tudják, ha megérdemli. Bas Eichhout ezt megtette, én csak visszhangozni tudom bár nem minden aranyú fénylik, azért ez mégiscsak nagy siker volt, és osztom azt a politikai értékelést, hogy azután. Az Európai Unióban azután is nagyon sok nehézségünk lesz, ám most olyan sikert sikerült elérni, amire az büszkék lehetünk. Van egy konkrét kérdésem is. A, a párizsi EP delegáció számára fontos volt a légi közlekedés és tengeri közlekedés bevonása, amelyre ugye nincs konkrét utalás a megállapodásban, hanem a négyes szikben van egy közvetett felhívás az ICAO és az IMO szervezeteknek címezve, ám nem pontosan értem, még ha elolvastam is többször, talán biztos, hogy kifejteni, hogy a párizsi siker keretében olyan a Nemzetközi Légigazdasági Szervezet és a Nemzetközi Tengerhajózási Szervezet is lefedésre kerül, az ugye nem megy, hogy minden állam vallja a célokat, amelyek persze lehetnének ott nagyra törőbbek, ám mégis előttünk valamit, miközben a légi közlekedés még nem tett semmit. Ez így marad majd? Köszönöm, Matthias Grote. Igen, Párizs siker volt. Köszönetet szeretnék mondani a biztos úrnak. Azt gondolom, hogy az Európai Unió ezt eh, jól prezentálta, már voltak korábbi COP konferenciák, ahol a tagállamok egyenként álltak ki a kamerák elé, és úgy gondolom, hogy eh, ez eléggé zavaros képet adott a tanács részéről, úgyhogy le a kalappal. A bizottság és a tanács elnöksége is eh, rendkívül jól lépett fel a mostani alkalommal. Ami a párizsi tanulságokat illeti. Nos, egyrészt az, hogy a diplomáciával nagyon sok mindent el lehet érni. 195 tagá- állammal kapcsolatban is. Nos, a kérdésem tehát az lenne, hogy Laurent fabius a csúcson a klímadiplomácia hogyan alakult ki, és milyen tanulságokat von le a bizottság ebből? Mennyire lehet az Európai Külügyi Szolgálatot is a jövőben ilyen szempontból felhasználni, mennyire tud a külügyi szolgálat fellépni aktívan azért, hogy azt mondja, hogy a klímaváltozással kapcsolatban mit lehet elérni a jövőben. Ami a légiközlekedést és a tengeri közlekedést illeti, nos, az ICAO-val nem tudom, hogy elmondhatom-e, hogy találkozunk, mert ez a kínai delegációval és titokban történt, az ENSZ szervezetnél ezt nem igazán látták jó szemmel, úgyhogy az az érzésem, hogy két külön bolygón éltünk. Nos, a bizottság mit tervez? Péter Líze is beszélt erről. Hogyan lehet a nyomást megemelni? hogyan lehetne önök szerint valamit elérni, ami a tengeri közlekedéssel kapcsolatos kibocsátásokat illeti. Most próbálunk delegációt küldeni az IMO-hoz, ezt akadályozzák, megakadályozzák, nem tudjuk elküldeni ezt a delegációt, és ezt a nézeteltérést vagy konfliktust én elég károsnak tartom. Az IMO-val és az ICAO-val e kapcsolatban a nyilvánosság felé mit lehet elmondani arról, hogy mi történik? Azt gondolom, hogy a Párizsi konferenciának az egyik tanulsága ez, hogy sokkal nagyobb átláthatóságra van szükség ahhoz, hogy a világban lássák, hogy mit tesztek ezen szervezetek. Különösen az IMO a második pillérben azt az üzenetet hordozta, hogy a tengeri környezetet kell védeni, és hogy ide tartozik a klíma is. Én úgy gondolom, hogy akkor ebből a szempontból a bizottságtól azt várnám, hogy nagyobb nyomást gyakoroljon. De összességében még egyszer szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak ezen kiváló együttműködésért a delegációval is. Ez rendkívül hasznos volt, és 2016-ra minden jót és kellemes ünnepeket kívánok Kanyete biztos úrnak is. Köszönöm szépen. Visnyeszka képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Hogyha megnézzük a párizsi megállapodás tartalmát a klímával kapcsolatban, ez eléggé ambivalens. Egyrészt rendkívül ambiciózus célok vannak meghatározva, másrésztről nincsenek egyértelmű eljárások arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezen célokat elérni. Vannak célkitűzések, amelyeket maguk a részes felek határoznak meg, de nem egyértelmű, hogy hogyan lehet nyomást gyakorolni az egyes felekre és államokra azért, hogy el is érjék ezen célokat. És ami még inkább meglepő az az, hogy mennyire alacsony a küszöbérték a megállapodás végrehajtásával kapcsolatban. 55 államnak kell ratifikálni a kibocsátás 55%-ért felelős 55 államnak. Tehát elméletileg lehetséges az is, hogy csak akkor válhat ebből bármi is valóra, hogyha az Egyesült Államok és Kína is ratifikálja. Talán az EU-nak még várnia kellene a ratifikációval, mielőtt ezen két állam egyike legalább ratifikálja a Párizsi megállapodást. És persze felmerül a széndiokszid lekötés és az erdők széndiokszid felvételének a kérdése. Ez egy nagyon fontos kérdés volt, és itt az idő, hogy az Európai Unió klímapolitikája az erdők feladatát vagy szerepét is jobban megvizsgálja. Valóban komoly potenciál van az erdőkben azért, hogy a kibocsátás szintjét ellentételezzék, és ez egyfajta célkitűzés lehetne, és nagyon jó ösztönző arra, hogy az erdőinket hogyan lehet jobban felhasználni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Gerbendi képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Péter, Líza és Matthias Gróte szavaira szeretnék én is reagálni és gratulálni biztos úrnak a Párizsban betöltött szerepével kapcsolatban. Különösen azért, mert híd szerepet töltött be a világ gazdagabb és kevésbé, kevésbé gazdag része között. Azt gondolom, hogy ebben önnek rendkívül fontos szerepe volt, és biztos, hogy ön is hozzájárult a párizsi sikerekhez. Most, hogy megszületett a megállapodás, most indul be a következő szakasz. És talán ez még fontosabb, a végrehajtás szakasza. Ezzel kapcsolatban meggyőződésem, hogy az Európai Uniónak fel kell mérnie, hogy az EU szakpolitikai, szám, szakpolitikái számára mit jelent a Párizsi megállapodás a klíma és energia területén. Erre egy példa. Hogyha a 2020-as széndiokszid szegény célkitűzéssel kapcsolatos célokat vesszük figyelembe, akkor 2050-re 80%-os a célkitűzés. Nos, ez nem elég Mm, ahhoz, hogy a két százalék alatt maradjunk, és akkor a másfél fokról, két fok alatt maradjunk, és akkor a másfél fokról még nem is beszéltem. Tehát a bizottságnak értékelnie kell azt, hogy mit jelent ez az EU szakpolitikai számára, hogyha megpróbáljuk ezt a másfél fokos ö, felmelegedést tartani 2050-re. Második kérdés. Már beszéltünk arról, hogy az öt éves felülvizsgálati módszernek milyen hatásai lehetnek. Nagyon fontos az első 2018-as felülvizsgálat. A bizottság hogyan akar ezzel kapcsolatban előrelépni? Hogyan akarja elérni azt, hogy az EU 2018-ban ezt az első értékelést elvégezhesse a 2020-as és 30-as céljainkkal kapcsolatban? Ugyanez igaz a carbon leakage jelenségére, széndiokszid kibocsátás áthelyezéséről van szó. A párizsi megállapodással itt változik a helyzet. Tehát a mi saját erre vonatkozó politikánknak mi, az, mi a jelentése a párizsi megállapodás után. Végül pedig, elnök úr, Párizsban megállapodtunk arról, hogy 100 milliárd dollárt kell évente a klíma finanszírozására fordítani, de még nincsenek megfelelő finanszírozási mechanizmusaink az EU-n belül sem arra, hogy a saját szerepünket felvállalhassuk, és ezt a 100 milliárdos összeget elérhessük világszinten. Terveznek-e javaslatokat tenni arra, hogy milyen finanszírozási mechanizmussal lehet automatikusan, a, legalábbis az EU részéről ezen alapokat fenntartani? Köszönöm. Elnök, egy képviselő. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Szeretnék kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni, és boldog új évet is, és az új év során sok sikert a munkájához. Ami a COP21-et illeti, komoly aggodalmaim vannak, a kérdés az, hogy a COP21 eredménye valóban olyan fényes, mint ahogy ezt próbálják nekünk eladni, valóban történelmi jelentőségű egyezményről van szó, vagy pedig egyszerűen csak üres frázisok pufogtatásáról, megint szándéknyilatkozatokról. Azt olvassuk, hogy ez az emberiség számára nagy lépést jelent, de a kérdés az, hogy a realitás követelményének megfelel a COP21-es. Most itt kételjeim vannak. A üvegházhatás kibocsátó gázok forrásait megint nem említették meg, a mezőgazdaságot és a tömeges állattartást nem említették meg, és erről a záró dokumentumról is elmondható, hogy ebben semmilyen részlet nem szerepel, és nincsenek részletes intézkedések sem e tekintetben. Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy két fok alatt tartsa a globális felmelegedés, azonban itt önkéntes alapú rendszerről és intézkedésekről van szó, és tudjuk azt, hogy miről van szó az önkéntes alapon, hisz itt arról van szó, hogy a szankciókat eleve kizárjuk, nem lehet szankciókat alkalmazni, hogyha valaki nem teljesíti ezeket az intézkedéseket. Biztos úr, mit fog tenni a bizottság a következő öt év során, hogyha azt látjuk, hogy a következő években tovább növekedik a széndiokszid kibocsátás mennyisége bizonyíthatóan, és a következő öt év során ö, aránytalanul nagy lesz a negatív tendencia, és aránytalanul nagy lesz a romlás. Mik az erre vonatkozó terveik? Köszönöm. Csabúr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak is, hogy eljött közénk ismét. Már a plenárison is felszólaltam, és a kollégám is említette a legfontosabb megjegyzéseimet. most elmondhatom, hogy mindenki nagyon sokat bókolt önnek, de talán tényleg vissza a zöldekhez de nem akarom túlságosan felidegesíteni karácsony előtt, úgyhogy nem mennék bele a részletekbe. Mi a következő lépés? Azt hiszem, hogy alapvetően itt arról van szó, hogyha megnézzük a jelenlegi Európai Uniós szakpolitikákat, és ön azt állítja, hogy az Európai Unió vezető szerepet játszana, nos, akkor 2016-ban jó lenne, hogyha azt látnánk, hogy ez folyamatosan érvényes állítás ugyanis azt látjuk, hogy egyre kevésbé világos a vezető szerepünk, és a Párizsi Egyezmény is tovább homályosítja a helyzetet. Ugye ön azt állítja folyamatosan, hogy vezetünk, akkor kérem az eredményeket is. Hogyha csak a, azokat a terveket megnézzük, amik most vannak az asztalon, abból világosan kiviláglik, hogy se, szó sincs arról, hogy két fok alatt lesz, még más, ne, nem is beszélve másfél fokról ez a felmelegedés és tudjuk azt, hogy az Európai Uniós intézmények elemzik az IPCC-nek az eseményeket. Jó lenne, hogyha Európai Uniós besőlemzés is történne, és hogyha megnézzük a tanácsi határozatokat, akkor ők ott is az derült ki, hogy azt akarják tudni, hogy mit jelent ez a két fok alatti szint konkrétan. Nem elég ez a jelenlegi szokványos szakpolitika, ugye 2050-ig mínusz 80 százalékról beszél az úci terv, de 2020-ban ez már mínusz 20 százalék, ne felejtsük el, tehát már 2020-ig is eredményeket kellene elérni, és, és a mínusz 40 százalékot se felejtsük el a 80 százalékig vezető úton, és ott megint csak még csak 50-50 százalék esélyt érünk el a mínusz két fokig vagyis fontos, hogy egy új szénszegény ütemterv ö, alakuljon ki 2020-ig, és nekünk még mindig ott van a mínusz 30 százalékos ajánlatunk az asztalon, csodálkoztam is, hogy ön ezt nem említette, és a kérdés az az, hogy mit, miről beszélünk 2040-ig és 2050-ig, ezt viszont nagyon gyorsan kellene elemezni. És ö, módosítani kell néhány javaslatot is, például a carryover-t, ami ö, most az ETS rendszerben a harmadikról a negyedik századra való, fázisra való áttérésben ö, módosítandó. Nagyon szeretném tudni, hogy a harmadik és a negyedik fázisról való átvitelről mit gondol a biztos úr. Aztán, ami a foszilis tüzelőanyagok támogatását illeti, amit még folyamatosan fenntartunk, hát ez sincs összhangban a COP21-el, ugye ezzel ön is egyetért, és ami pedig a carbon leakage illeti, van egy ö, egyezményük, ami, ami miatt meg kell változtatnunk ezeknek is az, ennek is az alapvető ele, elemeit. Remélem, hogy ezzel kapcsolatban lesznek konkrétumok öntől, hogyan fogják ezeket módosítani, és az ö, a társalkotói tárgyalás során az ETS kapcsán a, a június anyagot próbáljuk javítani. És még egy kérdés, mindig örülünk annak, hogy hogyha elolvashatjuk a Twitterét, tava, múlt héten lelkesen ön azt írta a Twitteren, hogy jövőre kötelező érvényű és még ambiciózusabb célokat fog javasolni. Kérem, konkretizálja ezt. Remélem, hogy most nem arról van szó, hogy a nem mínusz 27, hanem mínusz 30 százalékot fogja javasolni, mert remélem, hogy ugye mínusz 40 százalékra gondolt a Twitteren, ugye jól gondolom. Köszönöm szépen, Peresényi úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm a szót, és köszönöm, hogy erről beszélhetünk. Nagy figyelemmel meghallgattam, amit az előttem szóló frakciót tagok elmondtak, és elmondható, hogy nagyon sok politikai frakció, a nagyok közül is elég komoly aggodalmakat, aggodalmaknak adtak hangot, és tulajdonképpen gratuláltak is önnek a tárgyalás eredményekhez, ezzel egyetértek. A vitánk elején nagyon sokat beszélt az érdekek összeütközéséről, az érdekkonfliktusokról. A korábbi tapasztalatai alapján ezen a területen, illetve a vállalkozási területen, ugye az olajszektorra gondolok. Azt hiszem, hogy elmondható, mindannyian tudjuk ezt, hogy ez egy politikai jellegű érdekkonfliktus, nem gazdasági jellegű konfliktusról van szó, és most már kialakul a bizottság valódi álláspontja is ezzel kapcsolatban. Nem hiszem, hogy ilyen nagy munkát kellett, kellene fordítani erre a klímaváltozás elleni politikára. Nagyon más ennek az egésznek a realitása. Azt hiszem, hogy ehelyett, a ráfordítás helyett más területeken kellene fellépnünk. Először is a klímaváltozás generáló szakpolitikákat kell visszafordítani. Itt nem látunk semmit azonban ezen a területen. 350 milliárd eurós támogatásról beszélünk évente fosszilis üzemanyagokra fordított támogatásról. A zöld energiaforrásoknak a finanszírozása ehhez képest csekély. Vagyis a kérdésem az, hogy valódi érdemi változás hogyan kívánnak elérni az éghajlatváltozás elleni harcban, akkor, hogyha az olajipar és a foszilis üzemanyag lobby ilyen erős, ön szerint hogyan lesz egy lehetséges, és hogyan próbálnak -e ezen a területen fellépni? Köszönöm szépen. Most pedig talán a válaszok ideje következett el az első körben, és meg is adom a szót a biztos úrnak. De szeretném elmondani, hogy még a második ö, csoportnak is nagyon hosszú a listája, számos kollega szeretne kérdésekkel élni, vagyis az első kör után lesz egy második, még egy hosszú kérdéskörünk. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr, köszönöm részletképviselők kérdéseit ebben az első körben. Nézzük csak. Nagyon világos, hogy a nemzetközi tárgyalás fordulóban az ENSZ keretében na rendkívül bonyolult dűlőre jutni. Emlékezzük, a 92-es egyezmény, ez 15 év kellett, hogy mire egyezményig jutottunk. Az egyhangúsággal, ugye 196 ország nem ugye az Egyesült Államoktól egészen más értékrendű országokig. Szinte lehetetlen százszázalékos célkitűzést elérni egy ilyen keretben. Ha az első napon megkérdezték volna Párizsban, hogy vajon ez lesz az eredmény, be kell lássam, azt gondoltam volna, hogy viszont lehetetlenek látszott a nehézségek fényében. Sok Mik voltak a prioritásaink? ugye hosszú távú pénzügyi csomag, a Földország támogatására is a, a számonkérhetőség. Ezek voltak a fő prioritások, de ez sokkal több volt, amit el akartunk volna érni. Sok jobb lett volna, benne van a, a hajózás, meg a légi közlekedés, persze, hogy jobb lett volna. És utolsó pillanatig próbáltuk az Európai Unió álláspontját érvényesíteni a hajózási és repülési ágazatra. Folyton mindenkivel tárgyaltunk erről, de nem tudtunk egyetemleges támogatást szerezni. Ugyanaz volt a helyzet a foszilis üzemanyag támogatások ügyében. Úgy semmi logika nincs, jó, azt már ezt törölni, és semmi logika nincs abban, hogy ezt csökkenteni akarjuk a, a CO2 kibocsátók, másrészt támogatást kapnak egyesek én üzemanyagokra. Különösen most, hogy az olajára alacsony, most van a legjobb pillanat arra, hogy kivezessük a rendszerből a fosszilis üzemanyag támogatásokat minél hamarabb. De, de a Párizsban akartunk volna egy olyan bekezdés, miszerint a fosszilis üzemanyagokat 2020-ig eh, kivezetjük, 50 ország ellene szavazott volna. És hát megállapodásra volt szükség, nagyon bonyolult volt a folyamat. Mégis a, a, a tárgyalások szelleme hiszen hogy nem lehet rákényszeríteni országokra döntés, miközben költségvetési pénzt használni arra, hogy, hogy foszilis támogatás, a támogatást adjuk, miközben csökkenteni akarjuk a kibányítást, ebben nincs logika. Tehát nyilván nem fog ez így fönnállni örökké, lesz eljön az ideje annak, amit benne áll a bizottság világos állásfoglásában is, előbb-utóbb a foszilis üzemanyagokat ki kell vezetni, tehát látszik világosan az út, ebben nincs vita. Mik a párizsi tanulságok? Kettő van. Az első, hogy teljes egy hangulságot kell elérnünk az EU-n belül magunk között. Kicsit tudom én segíteni, ám a luxemburgi tanács elnökség kellett, hogy összeszervezze 28 tagot. Tehát a parlament támogatásával jóhagytuk egyhangulag a tárgyalási mandátumot. Ugye az 1,5 ugye a rugalmassági határ volt. Én azt mondtam, hogy luxemburgiaknak, hogy tegyék az asztal az 1,5-öt, de nincs mandátumunk. Mégis sikerült egy, hangú, egy hangon felszólalni. A másik a külügyi szolgálat. Na, nem, nem, nem elég, hogy van egy osztályuk a klímaváltozásán, az, az egész külügyi szolgálatnak a klímadiplomácia mentén kell dolgozni az egész évben. És ez a következő COP előkészítése is, meg a Montreali ICAO csúcs előévese is. Elkerüljük a többi országot is, a, különösen a fejlődő országokat. Az amerikaiakkal naponta találkozunk a kínaiakkal, ugye egy másik világ, de velük is nap mint nap egyeztetünk. Tehát velük van egy párbeszéd. De Bra- Brazzaville, Kongóval, Gánával, Szudánnal, Etiópiával nem tárgyalunk nap mint nap. A fő játékosokkal, a főszereplőkkel tárgyalunk folyamatosan, de tárgyalások során másra is kell figyelni, ezek nagy, a kicsik nagyon fontosak. És előtt kell velük egyeztetni, nem a, a, a csúcs két hete során kell először szóba állni velük. Mert az, a két utolsó, az utolsó két nem, nem akkor születik meg a megállapodás. Korábban kell azt előkészíteni. Több tanulság van. Mindegyik feltett, feltett kérdés, hogy most, most mi lesz? Megvan a megállapodás, hogyan tovább? Hát először is. Hadd mondjam el, hogy mindig ott van az asztalon a, a legambiciózusabb ö, csökkentési vállalás, ám nincs meg a jogszabály ennek teljesítéséhez. Tehát a, 40, a legalább 40 százalék. Ott van az asztalon, ez a legambiciózusabb az összes tízök közül, de még nincs rá jogszabály, az ETS működik, és azt mondják, hogy át lehet vinni egyik a másikra. Most a parlament kell döntsön ebben, a bizottság meg az összes jogszabály javaslatot ki kell fejleszteni a 40 százalék érdekében, mert ez nincs meg. Az effort saving irányelvet kell ületelni, nem lesz könnyű feladat. Ebben beszéltek az erdőgazdálkodásról ezen belül. Ugye nagy érdeklődés övezte. Az, ezzel az erdőgazdálkodással foglalkozunk, Ekkor, meg más is, Visnyevska, LULUCF-ben és az Effort Saving Direct irányelvben lesz, megjelenik ez, és januárban elsőben Lengyelországot, és Finnországot, és Írországot fogjuk megközelíteni. ahol sok marhát tartanak Írországban. Tehát országról országra kell megbeszélni, milyen erőfeszítésekre van szükség. Nagyon nehéz lesz meggyőzni a tagállamokról, tagállamokat, hogy azon erőfeszítésekről, amely csak ahhoz kell, hogy a 40%-ot elérjék. A 40%-ot sem könnyű megtárgyalni. És önöknek is el kell fogadni ezeket majd. Nagyon nehéz lesz ezeket megtárgyalni. A másik oldalon az Európai Tanács azt kérte, hogy értékeljük a párizsi eredményeket márciusra. Ez az 1,5-ös célt, az értékelés feltétlenül figyelembe kell vegye. Persze jól haladunk a két Celsius fok felé, mert a 40%-os kibocsátási cél révén 2030 ig ez jó irányba húz a két fok felé. Ha az egész világ ezt tenné, akkor a pálya, ahogy Kebrandi úr mondotta, 80 90 os csök, kibocsátó csökkentésének 2050-ig. Tehát a két fok mentén világos a pálya. Ám azt is mérnünk, értékelnünk kell, hogy az 1,5-ös cél milyen forgatókönyvet irányoz elő, hiszen van. Tehát először ezt az értékelést kell elvégezni, és a hatástanulmányát is azon eszközöknek, amelyeket az energiahatékonysági irányelv biztosít, meg a a megújuló energiaforrások irányelv. A tweeten is. Ha bármilyen magasabb, nagyra törőbb célt célzunk meg, akkor is meg kell, el kell végezni hatástudományokat. A meghallgatások is elmondtam, amit a parlamentben, ez személyes Véleményem az, hogy legalább 50%-ra kéne törekedni. És nem változott meg ez a véleményem azóta. A 2020-as 20 célokkal haladunk. De végezzünk hatástanulmányokat tényleges alapon. A bizottság nagyon komolyan veszi ezt a feladatát. Objektív, átlátható és utólag is használható hatástanulmányok ezek. Tehát értékeljük, magunkat is értékeljük a Párizsi megállapodásban, és az első leltárt is el kell végezzük 2018-ban, ez nincs benne a megállapodásban, ez egy döntés lesz. Hiszen 2021-ig nem lép életbe a megállapodás. Úgyhogy ez egy, egy korábbra vonatkozó döntés, 2018-ban egy első stocktaking leltárt kell végezni. Akkor értékeljük volt, hogy globálisan hogyan áll a helyzet, hogyan lehet növelni az ambíciókat. Ugye most sok a parlament lehet ambiciózusabb, mint a tanács vagy a bizottság. Értékeljük a dolgokat, az alkalmas és kiegyensúlyozott javaslatokat terjesszük be, megfelelő ambícióval, és a parlamentnek lesz az utolsó szó joga, a tanácssal egyeztetve. Így akarunk működni. Volt néhány észrevétel arra vonatkozóan, hogy mikortól lép hatályba a megállapodás maga, és hogy problémás a jogilag kötelező érvény. A megállapodás azt mondja, hogy minden félre kötelező kötelezettséget vállalnak azért, hogy előkészítik, kommunikálnak és fenntartják a vállalásukat. És kicsit más ez, mint a kiotói jegyzőkönyv, hiszen a részek vállalják a csökkentési célt, és hogy a megállapodásban benne maradnak, amint ratifikálják az ezzel kapcsolatos célokat, és jogilag kötelező a felekre az, hogy a nemzeti kibocsátás csökkentési intézkedéseket a nemzeti vállalásokon belül meghozzák. Ez önmagában tehát nem egy jogilag kötelező érvényű megállapodás, de minden egyes félre vonatkozik, és kötelező az, hogy a célokat tartsák. És ami pedig a számviteli intézkedéseket illeti, ez egy nagyon stabil alapot jelent a jövőre vonatkozóan. Biztos, hogy egyensúlyt kell találnunk a jogilag kötelező kötelezettségvállalások tekintetében, és azzal kapcsolatban, hogy az ENSZ részvételét lehessen garantálni. Az ENSZ, hogyha nem vesz részt ebben, akkor nem lehet a környezetvédelmi jogalkotást fenntartani és garantálni. Tehát olyan megállapodásra van szükség, amelyben az ENSZ vállalja, hogy a csökkentési célokat fenntartja, és közben lehetővé tesszük számukra, hogy ezen célokat el is érhessük. Az ensz egy egész éven keresztül tárgyaltunk előrelépés nélkül, és utána az előrelépés az az utolsó hét, utolsó négy napjában történt meg, úgyhogy rendkívül nehéz volt ezt elérni, de mégiscsak sikerült. Volt még kérdés arra vonatkozóan, hogy a megállapodás mikor lép érvénybe. Nos, sokat beszéltünk erről. Be kell, hogy valljam, hogy az Európai Unión belül is sokat tárgyaltunk erről. Ugyanis voltak olyan országok, az eredeti javaslatok egy része arra vonatkozott, hogy a megállapodás csak akkor léphet életbe, hogyha bizonyos számú ország azt aláírja, és közben az EU-nak sikerült elérni, hogy nem csak az országok száma, hanem a kibocsátás aránya is kötelező érték legyen. És azt gondolom, hogy tehát legalább 55 országnak kell ratifikálni a kibocsátás 55%-át képviselő 55 országnak. És így lehet biztosítani azt, hogy a legnagyobb kibocsátók is aláírják, vagy ratifikálják a megállapodást, hiszen az Egyesült Államok, Kína és az EU kell, hogy ratifikálják ezt a megállapodást. Közben ezen számokkal elkerülhetjük azt, hogy aztán nagyon sok részes állam kimaradjon ebből. Tehát összesen 150 ország nyilatkozott még a konferencia kezdete előtt, tehát ezen hatályba lépési záradékkal el lehet érni azt, hogy a kibocsátás nagy részét lefedő ország és számos ország ratifikálja, és mi azt reméljük, hogy a lehető leggyorsabban ratifikálhatjuk a megállapodást, és így az életbe léphet. Ami a finanszírozást illeti. Jelenleg hogyan is állunk. Kopenhágában azt vállaltuk, hogy 100 milliárdot költünk 2020-ig a kibocsátás csökkentésre és innovációra. A fejlődő országokkal komoly tárgyalások voltak arra vonatkozóan, hogy ezt a számot sikerül-e tartanunk, vagy sem. Úgy döntöttünk az egyik gazdasági fórumon az Egyesült Államokban, hogy létrehozunk egy metodológiát, amelyel a klímafinanszírozást lehet biztosítani, mert komoly kérdés volt, hogy mi az, ami a kibocsátás csökkentésre vonatkozik, mi az, ami innováció, mi az, ami magán, mi az, ami állami finanszírozás. Tehát a metodológiát kellett létrehozni, és ezen metodológiával több mint 60 milliárd dollárt tudtunk a 100 milliárdból biztosítani. Mi most a fő probléma? Az, hogy a, az összegek nagy része a kibocsátás csökkentésre szolgál, nem pedig a kiigazításra, és ezért itt az egyensúlyt azt javítani kell. Az biztos, hogy könnyű azt mondani, hogy 50% a kibocsátás csökkentésre, 50% a kiigazításra, vagy alkalmazkodásra vonatkozna. Nos, Párizsban a főtárgyalások irány egyetemű volt. 100 milliárd dollár lesz a főérték, egy alapérték, és a fejlett országok, tehát ezen 100 milliárdos összeget tartják. És azt mondtuk, hogy ezen túlmenően az összes ország, amelynek erre pénzügyi képessége van, hogy a fejlődő országokat támogassa, őket nem fejlődő országnak hívjuk a mellékletben, ők még ezt kiegészítik, és tovább támogatják. Itt Kínára, Szingapúra gondolunk, Koreára, és még más országokra, amelyek nem a fejlett országokhoz tartoznak a mellékletben, hanem feltörekvő országok, de itt GDP szempontjából nagyon komoly gazdaságokról van szó. Tehát nagyon sok szponzor, donor lesz. 2025-re kell kidolgozni az éves célokat. De az EU tagállamai két dolgot mondtak. Egyrészt, hogy vállalják ezen támogatási szintet, már most a klímafinanszírozás 56%-át biztosítottuk az elmúlt években. És csak az elmúlt években 4,7 millió eurót ö, adtunk erre. Mi vagyunk a legfontosabb ö, támogatói ennek a klímacélnak. Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság nagyon komolyan hozzájárultak ahhoz, hogy a támogatási szintjüket emeljék a jövőben. Elnök, köszönöm biztos úr. Most pedig kezdhetjük a kérdések második sorát. Kérném a képviselőket, hogy más, egy-másfél percben tegyék fel a kérdéseiket, vagy szóljanak hozzá. Kárhánc Florencnek adom meg a szót. Biztos úr, nagyon szívesen felsorakozom azon kollégák közé, akik gratuláltak önnek. A francia külügyminiszter nagyon fontos és jó szerepet játszott a folyamatban, ez egyetemen feltűnt nekem, és Judith Baker és Aterun Metzler munkáját se felejtsük el, hiszen itt 20 évre nyúló tapasztalatákat vitték bele ebbe a folyamatba, és ezért is volt Párizs sikeres, mert egy másik struktúrát választottunk. Ugye mindenki az elköteleződéséről számot kellett adjon egy cézikönyv formájában, ez nagyon fontos volt, hálás vagyok ezért a párizsi döntésért. Karácsonyi ünnepek a küszöbön állnak, ezért nem tennék föl túlságosan nehéz kérdéseket. Ugye ezekre úgyis meg lesz a válasz, de egy dolgot most hallottam, mégpedig az, hogy ne siessük el a ratifikációt. Na, szerintem ez helytelen, és biztos úr, ez a lényeg. Kérem, legyen figyelemmel arra, hogy valamennyi tagállam ezt meg is valósítja, különben nagyon csalódottak leszünk mindannyian, egy nagyon magas szikláról lesz egy fájdalmas zuhanásunk. Még egyszer köszönöm tehát a munkáját, sok sikert és jó egészséget, és kellemes karácsonyt kívánok. Köszönöm szépen, Párnya úr. Biztos úr, elnök úr, tisztelt kollégák, először is gratulálok, és köszönöm a biztos úrnak ezt a kiváló munkát, Ugye nagyon komoly munka volt emögött az egymezmény, ezedmény mögött. Kérem, vegyek észre, hogy itt van néhány egyetemi hallgató az észak-francia térségről, és ők nagy figyelemmel kísérték ezeket a folyamatokat az utóbbi napok során, úgyhogy az, az a jelentés, amit írtam, és amit néhány héttel ezelőtt a parlament meg is szavazott, magasabbra teszi a lécet, mint a tanács vagy a bizottság, de és ebben az anyagban úgy, az egyik javaslat, olyan javaslat, ami a Párizsi Egyezményben is szerepel remélhetőleg folytatja a munkát velünk parlamenti képviselőkkel, és itt három kult szó fogja lehetővé tenni ezt a további jövőbeli folyamatot. Néhány nem kormányzati szerv és más szereplő is hangoztatta kételjeit az elérendő célkitűzések kapcsán, illetve az INDC-k változása, felülvizsgálata kapcsán bizonyos időközönként, illetve a 2018-as köztes ENSZ jelentés kapcsán, vagyis ne gondoljuk azt, hogy a Márakesi egyezményt már nem kell megvalósítani. Nagyon fontos tehát, hogy az 5 fokos emelkedést elkerüljük a világ hőmérsékletében, ami pedig a 100 milliárdos dolláros támogatást illeti, fontos az, hogy megegyezésre jussunk a gyakorlati alkalmazás területén az Európai Unióban, és ugye ön is említette a gazdasági paradigmaváltást is, a foszilis energia támogatástól el kell mozdulnunk. Nagyon fontos, hogy a körforgásos gazdaságot támogassuk, az élelmiszer pazarlás ellen fellépjünk, az energia hatékonyságot megteremtsük, és a fenntartható mezőgazdaságot erősítsük a körforgásos gazdaságon túlmenően fontos az, hogy még tudjuk a további részleteket a következő évek tekintetében, hogy mi a, mik a tervei. Köszönöm szépen, Fária úr. Köszönöm, elnök úr. Jó reggelt. Kívánok, biztos úr, és gratulálok a COP21-es munkájához Köszönöm, hogy a parlamenti delegációkkal is együttműködött. Biztos úr, ahogyan már mások is elmondták, a légi közlekedés és a tengeri közlekedési szektor nem képezi részét a Párizsi Egyezménynek. Noha a parlament ez irányban nagyon komoly nyomást gyakorolt, és ön is. Tudjuk azt, hogy az IMO nem volt együttműködő, és meg is kérdeztem őket, az ő képviselőjükhöz intéztem néhány kérdést, kényelmetlen helyzetben ugyan hoztam őket, de nem kaptunk érdemi választ. Biztos úr, mi az Európai Unió álláspontja az emisszió kibocsátások területén ezekben a szektorokban ön szerint az Európai Unió ETS rendszer felülvizsgált változatába bekerülhet még a tengeri közlekedés és a légi közlekedés? A második kérdés. A CO2 tonnánkénti kibocsátására az európai kikötőkben lehetséges lenne bevezetni egyfajta adót és ezt az összeget akár használhatnánk egy kompenzációs alap létrehozására is, amelyet aztán a bizottság működtetne. És a gazdasági szereplők ezzel a finanszírozással új típusú energiaforrásokba is investálhatnának. És még ugyanez a témakör biztos úr Elképzelhető, hogy lehetővé kellene tennünk az egyes gazdasági szereplőknek, hogy a két rendszer között válasszanak. Köszönöm szépen, a Fronte úr. Köszönöm szépen, Árak úr. Nekem is van néhány megjegyzésem és kérdésem is. Először a megjegyzés. A megalapodás szövege olvastán a megújuló energiaforrások csak egyszer szerepelnek, és a preambulumban van a fenntartó fejlődés, ám a foszilis szén, olaj, dekarbonizáció kifejezéseket nem nagyon találom. Tehát nagyon jók az a, a érvényes célok, mentén kötetett meg a szerződés, ám stratégia igazából nincs a dokumentumban ezek elérésére érdekében. Persze egyetek önnel abban, hogy a 196 ország körében önmagában már az pozitív eredmény, hogy egyáltalán megállapodtak valamiben, hogy az asztal körülülők. Ám egy ilyen megállapodásban a szükséges kompromisszumok ugye azt jelenti, hogy nem lehet persze a maximumot elérni, és a várakozásokat ugye csökkenteni csak sokkal nagyobb, a törő megállapodást szerettünk volna. Két kérdésem lenne ez bevezető után. Meglepetéssel látom, hogy a dekarbonizáció helyett a, a negatív kibocsátás és a CO2 megkötés szerepel. Ez a erdők által történik, az már önmagában jó, ám vannak azért technológiák is a szén megkötésre, széndiokszid megkötésre, Ugyanakkor az tudósok körében nagyon sok kétel van ezekkel kapcsolatban. Mi az EU szakpolitikája ezekkel a technológiákkal kapcsolatban? Biztosak vagyunk ezek alkalmazhatóságában? a tudományos megvalósíthatóságban, vagy, vagy esetleg a kockázataikat úgy látjuk nem eléggé értékelik. Másodszorban sokat beszélt arról, hogy ez végre egy jogilag kötelező megalapodás. Ám nem értem, mi történik egy állammal, amely mondjuk aláírja a megalapodást, aztán megsérti milyen szankciók, vagy mi, mi a kötelezőség itt? Balc úr. Mikrofon. Utólag is föl kell tennem a kérdést, hogy mi volt az Európai Unió fő célja a Párizsi konferenciá? Az, hogy újólag bizonyítsa, hogy a klímavédelem tekintetében én lejárt. szerintem nem ez, hiszen a kibocsátás 9%-áért vagyunk felelősek a fő cél az volt, hogy globális szinten milyen eredményt érünk el. Döntően Kína és az Egyesült Államoknak lesznek-e kötelező, jogilag számon kérhető vállalásai. Itt azt a kérdést kell föltennem, hogy ünnepeljük, hogy kötelezettségek születtek. Mi történik, ha 2016-ban az Egyesült Államok republikánus elnököt és többséget választ, akik szemben állnak Obama elnök klímapolitikájával? Hogyan lehet érvényesíteni a mostani vállalást? A másik kérdésem a 100 milliárd euróra vonatkozik, amit a fejlett országok biztosítanak a klíma beruházásokra. Kína nem fejlett országok kategóriába tartozik. Ebből a 100 milliárdból ő is fog részesülni? Hogy másképp fogalmazza. Az Európai Unió tagországaként Magyarország támogatja annak a Kínának a klímavédelmi beruházásait, amelyik a világ második vezető gazdasága és hatalmas pénzügyi megtakarításai vannak? Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Bellet. Köszönöm szépen, Bellet úr. Okay. Thanks very much. Apologies, Alois. Köszönöm, elnézést. Köszönöm biztos úr, hogy eljött. Remélem, őszintén remélem, hogy ön is pihenhet egy kicsit majd, és így az alvás hiányát bepotolhatja. Emlékeztetnék azon komoly eredményre, eredményeket, amelyeket elért, mióta egy évvel ezelőtt eléggé komolyan bírálták itt a meghallgatásán, és azt gondolom, hogy sikerült meggyőznie önnek azokat, akik bírálták önt, és most már már-már szentként kezelik, nem szabad erről megfelelkeznünk. Nos, ami a megállapodást illeti, kódoltan azt leírja, hogy egy olyan globális rendszer kibocsátás kereskedelmi rendszer elképzelhető, amely globális szinten bevezethető. Tehát ezt ugyan kódoltan, de mégiscsak beleírták. Időre lesz még szükség, de egy konkrét kérdésem az lenne, hogy lesz-e kezdeményezésük arra vonatkozóan, hogy ezen fejlődést a globális kibocsátás kereskedelmi rendszer felé kezdeményezzék, hiszen ez nagyon fontos az energiaintenzív gazdaságaink számára, hogy meggyőzzük őket arról, hogy most már elindultunk ebbe az irányba, a globális kibocsátás kereskedelmi rendszer irányába. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Péter képviselő. Köszönöm. Párizsban nem csak megállapodás született, hanem azt is láttuk, hogy több Európa is lehetséges, úgyhogy szeretnék gratulálni a biztos úrnak a személyes szerepállalásájáért. A zöldek azt remélik, hogy valóban lesz változás, hiszen a végrehajtás csak akkor lehet sikeres, hogyha a célkitűzések vonzóak, és mögöttük komprehenszív átfogó stratégiák vannak. Úgyhogy itt nagyon komoly lehetőséget látok arra, hogy a partnerségi megállapodásokat különösen nagy országokkal, Indiával, Japánnal és más országokkal megköthessük szeretném Indiát is megáll, megemlíteni. Úgy tűnik számomra, hogy Indiában hosszú távú gazdasági növekedés várható, de ez a növekedés nem fog hozzájárulni a célkitűzések eléréséhez akkor, hogyha nincsen átfogó zöldítési stratégia az indiai gazdaságra vonatkozóan. Hogyha el akarjuk kerülni a kínai típusú növekedést, akkor közösen kell fellépnünk és segítenünk kell abban, hogy az indiai gazdaság zöldebb legyen. Nagy örömmel vettem részt a tárgyalásokon az indiai delegációval, Strasbourgban találkoztunk velük, és úgy gondolom, hogy amit ők mondtak, az ugyanabba az irányba mutat, mint az EU-s tárgyalások. Még valami, a foszilis üzemanyagokkal kapcsolatban. India valószínű, hogy nem fog egyik napról a másikra lemondani a szén erőművekről. A kérdés az, hogy hogyan fogják az többi energiaforrást egyre inkább felhasználni, és az EU mit gondol erről? Dánsz képviselő. Thank you, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Sokan elmondták, de az Egyesült Királyság perspektívájából rendkívül hasznos az, hogy ennyire egyértelmű példája van annak, hogy az EU elért valamit. Köszönöm. A plenárison is elmondtam a múlt héten, de érdemes megismételni. Röviden, sokat beszéltünk a külső nyomásról, hogy erre szükség van, hogy példát kell mutatni azért, hogy a világ többi részén is különösen az INDC tekintetében komoly célkitűzések legyenek, de más jogalkotási területen is. A bizottságnak milyen belső tervei vannak, különösen olyan tagállamokban, ahol a hazai jogalkotásban a másfél fokos célkitűzés hogyan lehet bevonni. A bizottságnak milyen tervei vannak arra vonatkozóan, hogy ezen problémát megoldják, és ahol lehetséges, akkor a hazai nemzeti jogalkotási problémákat az EU-s szabályokkal lehessen ellentételezni. Elnök, köszönöm szépen. Új téma képviselő. Yes, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök volt Tisztelt biztos úr, két kérdésem van a mezőgazdasági szektorral kapcsolatban. Az első, a bizottság mennyire gondolja, hogy fontosak az új technológiák, az új innovációk alkalmazásai a mezőgazdasági szektorban, és hogy inkább a talaj minőségre koncentráljunk az egy kilogramm mezőgazdasági termékre eső széndiokszid kibocsátás kapcsán és a klímaváltozás elleni hazban is. Mikor látja a mezőgazdasági, hol látja a mezőgazdasági szektor legnagyobb lehetőségeit e tekintetben? A második kérdésem. Az Európai Unió sokkal konkrétabban fogalmaz az egyes tagállami deklarációk kapcsán mezőgazdasági szektori kérdésekben, mint az USA, Kanada és mások. Ez azt is jelenti, hogy az Európai Unióban már világosabbak az elképzelések a tekintetben, hogy milyen lépéseket kell tenni, vagyis a kérdésem az az, hogy mennyire és mikor várható új típusú szabályozás a mezőgazdasági szektorban, és Eh, még egy ennél is fontosabb kérdés, hogy Hogan biztos, vagy ön lesz ennek a vezetője, ennek az átalakításnak. Köszönöm szépen, Kilonen asszony. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, tisztelt biztos úr. Szeretnék én is a közlekedési szektor témájához szólni. A szállítás és a közlekedési szektor szerepéhez. Nem lep meg, hogy <clears throat> nem keltett elégedettséget ennek a szektornak a teljesítménye az egész folyamatban. De a kérdésem az, hogy a biztos úr a Bolcs biztos úrral való tárgyalások jövőjét hogyan képzeli el, illetve az egész bizottsági munkát e szektor kapcsán, hogyan lehet még jobban bevonni a közlekedési szállítási szektort ebbe a folyamatba, hiszen ez egy nagyon komoly tényező, nagyon nagy súlya bír, nem lehet kihagyni ebből a folyamatból. Európának ebben részt kell vennie, és éllovasokká kell válnunk ezen a területen. Köszönöm szépen, Ozling úr. Én is a mezőgazdaság szerepével kívánok foglalkozni, biztos úr nagyon kevés rész beszél az egyezmény szövegében a mezőgazdasági szektorral, noha aránytalanul nagy mértékben vesz részt ebben a, ez a szektor az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásában, és nem tudom, hogy milyen perspektívából kívánják ezt vizsgálni a jövőben. Egy kicsit máshogy látom ezt, mint liberális barátom, a mezőgazdaság nagyon komolyan hozzájárul a klímakárosító gázok kibocsátásához, gondoljunk csak a tömeges állattartásra, a metán kibocsátásra, nevetőgáz kibocsátására, de körülbelül két, 22 millió hektár szóját is importálunk Dél-Amerikából, és ezáltal is hozzájárulunk ahhoz, hogy Dél-Amerikában nem alakulhat ki fenntartható mezőgazdaság. Vagyis inkább mezőgazdaság irányba tartunk, és nem pedig fenntartható irányba, hogy így fogalmazzak. Nagyon fontos tehát a biogazdálkodás kialakítása is, a vetésforgó, a talajpihentetés is komoly CO2 kibocsátás gátló. Én magam is mezőgazdasági miniszter voltam, és önök is tudják, Európában ezzel kapcsolatban nagyon komoly vita folyik. Fontos a fenntartható agrárrendszer kialakítása Európában, amely érdemben hozzájárulna az emisszió csökkentéshez, és nem pedig a növekedéshez. A második dolog röviden, a bioüzemanyagok kérdése, azt hiszem, hogy itt is őszintén magunkban kell néznünk, a bioüzemanyagok szerepe nem az, hogy egyszerűen felváltsák a fosszilis üzemanyagokat, ugyanis helytelen felhasználás, helytelen előállítás útján ezek az üzemanyagok is hozzájárulnak a károsításhoz, és nem pedig javítják a helyzetet. Úgyhogy erősen kell gondolkoznunk Európában. Köszönöm szépen, Szévi asszony. Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Hansen úr mondott, és remélem, hogy a biztos úr meg tudja válaszolni ezeket a kérdéseket. Az LTS-re szeretnék most, az LTS-re szeretnék rátérni, és a piaci ö, intervenciós intézkedések szerepére a probléma orvoslása kapcsán, illetve a szén kereskedelmi rendszer hatékonyságánál komoly kételjeink merültek föl. Ugye itt egy hipotetikus nemzetközi szén kibocsátás piacról beszélünk, ami lehetővé teszi, hogy kényelmes a platformokon folyjon az, a csere, és ide és itt nem kellenek nagyon komoly strukturális beruházások az emisszió csökkentésére, de ez azt jelenti, hogy a, a piac nem megfelelően rendeződik át, vagyis biztos úr, az ETS hatékonyá tételére milyen eszköztárban gondolkodna és tervezze ezzel kapcsolatos egyeztetéseket az érintett felekkel, hogy egy olyan alternatív rendszer szülessen, amely érdemel a problémákat. Grácie. Adini asszony, köszönöm szépen. Én a magam részéről szeretnék szintén gratulálni a biztos úrnak a sikerhez, ám egy kicsit aggaszt egyfajta tendencia, amely kialakulóban van a bizottságban. Úgy tűnik, az új emberek mindig előről el kell kezdeni a tárgyalásokat, alatt évek munkáját fektettük már bele ezekbe a dolgokba, az önök elődje és a mi elődjeink is. Úgy tűnik az újak sosem veszik figyelembe azt, amit a régiek már elértek. Ez gyermeteg attitűd volna, és aggaszt is engem, mert, mint mondottam, komoly munkákat fektettek már ezekbe a dolgokba, nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt, nem kell újra kezdeni. Olyan dolgokat, amelyek már épülőben vannak a 28 és a 196 állam körében sem. Ugye voltak már kopcsúcsok korábban is, épült bizalom, nem kell, tehát, mint mondottam, újra kezdeni, hanem építhetünk már korábbi eredményekre. Szerettem volna egy kéréssel fordulni a bizottság felé, azt kérem, tájékoztasson bennünket folyamatosan arról, hogy a tagállamok milyen vállalásokat tesznek az asztalra, és hogyan lehet biztosítani azt, hogy ezek a vállalások meg is valósuljanak. Kicsit aggaszt engem az, hogyha csak most hátradőlünk elégedetten a, a siker fölött, a, amely tényleges siker ugyan, akkor fennáll a veszély annak, hogy nem teljesítik ezeket a vállalásokat. Azt is látni kell ugyanakkor, hogy sokak Európában sokkal nagyra törőbb vállalásokat szeretnének látni. Viszont, hogyha Európa előre szalad túlzottan, akkor elszigetelődhet. Egy-két-három lépéssel járhatunk a többiek előtt, de sokkal többel nem. Tehát Európa kell, jó, hogyha továbbra is vezető szerepet játszik, hát nem, szagadhat le, nem szagadhatunk teljesen le a mögöttünk jövő bajtól. And now, mit... Elnök, köszönöm, Paulucci Grazie, signor Presidente. Io penso... Köszönöm, elnök úr. Nagyon nehéz időket élünk Európa szempontjából, és a párizsi következtetések azt mutatják, hogy ha Európa egységes, akkor fontos szerepet vállalhat a világban. Sok kudarc után most végre előrelépést láthatunk, és ez mindenképpen komoly érdem. Biztos úr, folytatni kell a küzdelmet, nagyon sok dolgunk van még, fontos, konkrét cselekedetekkel is bizonyítani, amit vállaltunk. Hogyan lehet előrelépni? Két-három kérdésem lenne. Az első, Párizsban együttesen lépett fel a bizottság, a tanács és a parlament. Egységesek voltunk. Ezen csapatmunka a szorosabb együttműködés a bizottság és a parlament között. Nos, a jövőben is így fog ez majd működni? Rendszeresen ez lesz az alap? Ön szerint Párizs után ahhoz, hogy a vállalásoknak eleget tehessünk, ahhoz, hogy ebből valóság lehessen, ahhoz, hogy valóban ambiciózusak lehessünk, fel kell gyorsítani a jogalkotási folyamatot, amely tőlünk, a bizottságtól és a parlamenttől függ. Hiszen itt erről van szó. Második kérdés. Ön szerint a bizottság bátoríthatja-e az eddig vállalt vállalások végrehajtását a tagállamoknál. Köszönöm. Szelemovics képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött ma hozzánk. Még akkor is, hogyha szeretnék önnek gratulálni a megállapodásért, lenne néhány kemény kérdésem is. Ami a szándékozott nemzeti hozzájárulások illeti 2,7 vagy 3 fokos melegedést kell számolnunk. Hogyha másfél fok a cél, akkor ehhez radikális változásra van szükség, és természetesen további erőfeszítésekre. Az első kérdésem felé az, hogy ön szerint pontosan ki fogja megtenni ezt a további erőfeszítést? Mely országokra gondol? akik ezt saját akaratukból majd megteszik. A második kérdésem a következő. Ezen plusz erőfeszítés egyik része az, hogy bátorítsuk a befektetőket arra, hogy a klímabarát technológiákba fektessenek be. Nos, ezzel az a problémám, hogy a beruházók nem vakok. Látják, hogy míg mi másfél fokról beszélünk, közben növeljük Németországban a szén felhasználást, a Nord Stream 2-est megnyitjuk, vagy afelé nyitunk, valójában Franciaország és Spanyolország nem tud a napenergia exportjában megállapodni, stb. stb. Nos, ezen jelzések milyen hatással vannak arra, hogy a beruházók valóban akarjanak klímabarát technológiába beruházni azért, hogy a másfél fokot elérhessük? Köszönöm. Elnök, Győszeke képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Én is gratulálok, hiszen nem lehet minden nap 196 állammal valamit megállapodni, ez nagyon nagy siker. De ami a végrehajtást illeti, gyakran hallhattuk ma is, hogy jogilag kötelező megállapodásról van szó, de ennek vannak hiányosságai, és erről is beszélnünk kell. Ami a nemzeti vállalás, a kibocsátás csökkentésre nem lehet összehasonlítani ezt, hiszen nincsenek standardok. Meg kell nézni, hogy mi az alap ezen kibocsátás csökkentést mihez lehet viszonyítani. Az átláthatóság nagyon fontos a versenyképesség szempontjából, és az egyértelmű, hogy itt klímavédelemről, kibocsátás csökkentési célokról beszélünk, de 2020-ig célunk az is, hogy a GDP 20%-át lefedje az ipar. És Biankovska asszony kérdezte, hogy az együttműködés, pontosabban a bizottság és Biankovska asszony között konkrétan az együttműködés hogyan képzelik el. Szuica képviselő. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a Párizsban és korábban végzett munkájáért. Nagyon örülök annak, hogy a klímadiplomácia végre kezdi megmutatni az eredményét, a hatását. Az Európai Külügyi Szolgálatnak nagyon sok munkája lesz. A megállapodás azután fog életbe lépni, hogy 55 százaléka aláírja és a kibocsátás 55%-át képviselő ország írja alá. Ez egy jogilag kötelező megállapodás, és 5 évente felül kell vizsgálni. Nos, a kérdésem a következő. Több kolléga feltette már ezt a kérdést. Milyen szankciókat lehet alkalmazni azon országokra vagy vállalatokra, amelyek nem tesznek eleget a vállalásaiknak? Ez a kérdés nagyon fontos sokunk számára. Meg tudná válaszolni? Az Európai Bizottság hogyan fogja monitorozni a megállapodás végrehajtását? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Megint ez képviselő. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm, hogy eljött. Gratulálok az eddigi munkájához. Önök is, ön is bizonyára hallott arról a két nagyon különböző évrendszerről, amit a mezőgazdasági szektor kapcsán lefolytatunk ebben a szakbizottságban, a biogazdálkodás és az innováció területén. Önnek hol van az álláspontja a két ellentét között? Nagyon fontos, hogy megemlítsük az amely kérdését is, ami szintén szerepel az egyezményben és a bizottság bizottságban Hogan biztos úrral és másokkal mennyire folytatnak eszmecserét a közös mezőgazdasági politika jövője kapcsán. A, már a jelenlegi reformban is szerepelnek ide vonatkozó intézkedések, de mi a jövőre vonatkozó elképzelések Párizs után a közös mezőgazdasági politikában? Köszönöm szépen, biztos úr, nagyon hosszú a kérdések listája, megadom a szót. Az a probléma, hogy a kérdések nem hosszúak ugyan, de nagyon fogósak. Először is köszönöm mindenkinek a kérdéseket. Köszönöm a felszólalásokat. Előjáróban szeretném elmondani, hogy a A francia elnökség nagyon jó munkát végzett, Fabius elnökkel, Olán elnökkel fantasztikusan tudtunk együttműködni, mindenkit meghallgattak, nagyon átlátható volt a folyamat, és ezért tudtuk elérni ezt a gyönyörű eredményt. És ami viszont feledésben merült, az a két csapat, a luxemburgi elnökségi tím és a Digi Klima tímjének a munkája, nagyon sok csapat munkát végeztem hosszú karrierem során, de még soha nem láttam ennyire komoly elköteleződést, mint amit most Párizsban reggel 5-ig, 6-ig tárgyaltunk, és már amikor visszajöttünk 8-kor az új napi tárgyalások megkezdésére, addigra már készen állt a jelentés is az előző tárgyalásokról. 8-kor ezt már megkaptuk, vagyis óriási munkát végeztek, és nagyon komolyan támogattak is minket, még a bizottság kommunikációjában is, amit általában nagyon rosszul csinálunk, a politika területén is, a saját országom beli tapasztalataimról is beszélek most, nagyon gyakran nagyon komoly eredményeket elérünk, de nem tudjuk ezeket kommunikálni. Hogy nagyon fontos azonban, hogy a polgárok is megértsék azt fontosan, hogy mi történik ami a ratifikáció kérdését illeti, a bizottság nem siet ezzel, és a tagállamoknak is meglecnek az egyes procedúráit. Az egyes tagállami nemzeti parlamentek ratifikációja után még az Európai Parlamentbe kerül ez. Szeretném elmondani, hogy a Kyoto jegyzőkönyv dohai módosítását még mindig nem ratifikálta minden tagállam. Párizst megelőzően még nem sikerült ezt a folyamatot lezárni teljes mértékben a kiotói jegyzőkönyv kapcsán. Vannak még ezzel is problémák néhány tagállamban, vannak politikai nehézségek, vagy lassú folyamatok is. Én szerintem ezt le kellene zárni, ebben sietni kellene. Pányol úr, nos, ennek a klímaegyezménynek a nehézsége abban áll, hogy e, ezek hosszú távú tervek, a gyermekeink és az unokáink fogják ennek az előnyeit látni, hiszen itt a bolygó jövőjéről van szó, és ezért nem sietnek a politikusok tagállami szinten sem a döntéshozatalokban, és itt sem sietnek Brüsszelben itt ugye egy több évtizedes melegedési folyamatot kell megállítani. És egyértelmű az, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttműködése és a nem kormányzati szervezeteket se felejtsük el, ez kell, hogy legyen a bevált gyakor, a bevett gyakorlat, hiszen ez működik, ezt már többször láttak, ami pedig a felülvizsgálatokat, a revíziókat illeti. Nos, számos leltár készítési folyamat lesz. Az egyik legfontosabb lépés ebben a Párizsi Egyezmény eredményeinek a felmérése lesz a márciusi tanácsülés előtt. Ez egy nagyon fontos lépés lesz, amikor megvizsgáljuk a kihatásokat, és 2018 nagyon fontos dátum, mert ez egy globális ö, leltár és eredményértékelési év lesz, a, azt kell megvizsgálnunk 2018-ban, hogy a szakpolitikáinknak mi lesz az eredménye, mi, mi volt az eredménye, de 2018-ban ezt meg kell vizsgálnunk, hiszen a legfontosabb kérdés az, hogy megvizsgáljuk, hogy hol tart a világ. Ugye itt 3,5 és 3,8-ról beszélünk, de mielőtt a 180 hetes életbe lépett volna, azelőtt az átlag 3,5-3,8 volt. Vagyis ez azt jelenti, hogy 2018-ban globálisan el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan emeljük tovább a lécet az elköteleződések tekintetében. Ezelőtt a dátum előtt pedig azt kell elemeznünk, hogy a szakpolitikáknak mik az eredményei, az egyes tagállamok a kompromisszumos megoldásokat hogyan alkalmazzák a 2020-as célkitűzések kontextusában. Aztán volt még Barna úr utól is egy kérdés a pénzügyi területen, és hogy legyen egy klíma alap. Igen, ezt a 100 milliárdos összeg továbbra is érvényes, de amikor a 100 milliárdról gondolkozunk, akkor ez már egy további kiegészítő jellegű összeg, hiszen minden tagállamnak megvan a saját büdzséje is, és a bizottságnak is megvan a klímaváltozás elleni büdzséje, de nagyon fontos, hogy az adaptációt ö, ö, nagyon komolyan kell ö, finanszíroznunk, tehát nem csak a, az, a melegedés csökkentés, nem csak a mitigation fontos, hanem az adaptation is Továbbra is fennáll a facilitási eszköztár használata, ez nagyon fontos, és a speciális alap is bekerült az egyezmény szövegébe, és a kiotói egyezményben is számos pénzügyi eszköz szerepel, de nagyon fontos, hogy ezt az eszköztárat koordináljuk, koordináljuk a gyakorlati alkalmazás területén vannak olyan részei ennek, amelyek a bizottságtól függnek, mások tagállami, tagállami döntésektől függnek, ezeket kell jobban koordinálnunk. És a letározási folyamatban nem csak a mitigációval és az adaptációval foglalkozunk, hanem a finanszírozást is megvizsgáljuk. Öt évente kell jelentést készíteni az eredményekről a tagállamokban, és jelentést kell készíteni arról, hogy a gyakorlatban milyen eredményekkel sikerült alkalmazni az intézkedéseket. Számosan beszéltek a szállítási szektor problémájáról. Itt nagyon világos az, hogy a, hogy a, a tengeri és a légi közlekedési szektor nem tartozik bele ebbe az egyezménybe, de ö, font, fontos az, hogy tudjuk, hogy az erdészet és az egyéb szektorok bekerültek ebbe az egyezménybe. Ez a közlekedési szállítási szektor azonban inkább multilaterális alapon kell kezelni. Ez a szektor csak, az egy, csak a globális kibocsátások 1,5%-áért fele jelenleg, de mielőtt kialakítottuk az ANDC-ket, elmondható, hogy a Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség felvállalta azt, hogy 2054-ig ezeknek a kibocsátásokat 35%-kal csökkenti. Tehát nagyon fontos az, hogy őket is támogassuk a munkájukban. És a marakesi fellépés pedig nyilvánvalóan erősíti a párizsi célkitűzéseket is, Ugye ez az 1,5 ott van az asztalon, de nagyon fontos, hogy minden ország hozzájáruljon az eredményeket, vagyis 2016-os év nagyon világos céldátum a két szektor szempontjából. Az ICAO-ban és az IMO-ban is vezető szerepet kell játszanunk e tekintetben. És többen megkérdezték, hogy Burk biztos úrral milyen volt az együttműködésen. Éppen most találkoztunk a biztos úrral, mielőtt idejöttem volna. Búcsasszonyjal, vagyis együtt kell működnünk Dél-Afrikával, Brazíliával, szaud arábiával és a fejlődő országokkal is, és meg kell egyeznünk a közös stratégiában, mielőtt Montrealba mennénk, és azt hiszem, hogy itt van egy olyan irányítási rendszer, ami nem annyira átlátható, mint a többi rendszer. Nagyon fontos, hogy a parlamentet is bevonjuk ebbe az egyeztetési folyamatba, hiszen ez a szektor rendkívül fontos, itt ugye 35%-ról beszélünk, de nagyon fontos, hogy fellépjünk 2050-ig. Vagyis fontos, hogy a parlamentet bevonjuk ebbe a folyamatba, és fenntartsuk a jó bevált gyakorlatokat, amelyeket már Párizsban is folytattunk. Kérdezett, kaptam kérdést egy képviselőtől a stratégiákról, melyeket kifejlesztettünk. Van egy megalapodásunk. Ez igó, de stratégiákra is szükség van. Ha megnézzük a megalapodást, az összes INDC benne van, amit az egyes államok terjesztettek be. Mindegyik egy külön nemzeti stratégia. És megnézzük, mi történik. 40%-a az INDC-knek megújuló energiaforrásokra alapul, 30%-a hatékonyságra is. Nagyon sok erdőgazdálkodásra is. Tehát minden államnak más és más problémája van, más stratégia alakul ki. Tehát van, ahol a, a koncentrálnak, mások más stratégiákat dolgoznak ki a sajátságoknak megfelelően. Az egyik dolog, amire törekszünk, hogy azt garantáljuk, hogy először is mi az Európai Unióban betartjuk a saját jogszabályainkat. Hiszen fokozni akarjuk ugyan az ambíciót, de hát meg új célokat akarunk, de hát vannak tagállamok, ahol a mostani célokat sem érik el, és nem hagyják végre a jogszabályokat. Az első cél tehát az kell hogy a már létező EU-s jogszabályok végrehajtásra kerüljenek. Ugye nem kellemes dolog bíróság elé citálni tagállamokat, rámutatva, hogy nem cselekszenek, de hát ezt meg kell tenni. És másrészt, mi történik akkor, hogyha egy állam nem teljesíti vállalását. Először a saját házunk táján kell rendet teremteni, aztán nemzetközi szinten, ugye Kiotóban voltak abszolút kötelező, rakaszkodtunk a kötelező vallásokhoz, csak 30 ország írta alá, ebből 28 EU tagállam volt. Nem, meg Norvégia, meg hát azok, amelyek eleve hasonló állásponton vannak, mint mi. De itt most másképp jártunk el. Úgy, mint a többi nemzközi megállapodásban, számonkerhetőség, compliance, átláthatóság, arra törekedtünk, hogy meghatározzuk, hol térnek le a felek a pályáról, és itt ilyenkor vissza tudjuk téríteni. Tehát nincs büntetés a meg nem felelésre, de vannak nagyon átfogó követelmények, intézmények, technikai, szakértői értékelések, multilaterális peer review, és egy csomó egyéb eszköz, mely révén segítjük, a, a, hogy értékeljük a, a teljesítményeket, és a szakmai és politikai aspektusokra is koncentrálnak. Van egy globális stocktaking leltár évente, és a párizsi folyamat politikai természetét is tisztán kell látni, hiszen valaki nem teljesít annak politikai következményei vannak, amit nem lehet alábecsülni. Hiszen itt azt látjuk, hogyha ez dolog beindul, és az INDC-t teljesíti az állam, mások nem feltétlenül ám a közvélemény nyomása rájuk koncentrál, mert így egy egyetemleges mozgalom van, az állampolgárok tiszta levegőt akarnak, tiszta vizet. Mi történik Kínában? Kína vállalta, hogy 2030-ig lép csak be, de hát a, a, a légszennyezés, a légszennyezés miatt muszáj, kötelezően valamit tenniük kell majd. Úgyhogy még ha a megállapodás nem is abszolút jogilag kötelező, ám nagyon sok dolog bátorítja arra a feleket, hogy teljesítsenek, egy olyan rendszerben, amely sokkal ambiciózusabb, mint a kiotói volt, ahol mi ugyan nagy ambíciókat vallottunk, de mások nem. Most sikerült egy, egy olyan egyenlő játékteret teremtenünk, ahol mindenki hasonló ambíciókkal játszik. Kaptam kérdéseket az iparról, arról, hogyan fogunk megosztani az erőfeszítéseket. Nem, az ETS rendszer globálisan megosztani. Az egyik jó dolog, mit látunk, hogy most globális mozgalomban érezhető a, a, a CO2 piac irányába. Kína is egy globális piac felé látszik tovább lépni, és az Egyesült Államok jelentős része is ez irányba halad. Korea is és más államok is ilyen emissziós kereskedelmi rendszeren gondolkoznak, és ez egy, egy globális piac kialakítását vezetheti. Az Európai Unió és Svájc is összekapcsolja a piacait nem sokára. Tehát ez egy jó tendencia, előremutató. Mert két mechanizmus működhetne. Egyrészt a karbon adózás, amely persze szintén problémákat teremt egy megfelelő CO2 importtartalmakat, termékimporttartalmakat mérni, és ez a vto ban nagyon sok gondot okozna, vagy a CO2 kibocsátás piac a másik lehetőség. A múltban követünk itt a hibákat, korrigáltuk ezeket, és most a parlamentnek lehetősége van arra, hogy tovább javítsa a rendszert. És ez a jövő útja. Mert hogyha itt létrehozunk egy globális CO2 piacot, kibocsátási piacot, akkor ez tényleg egyenlő játékszabályokat terem globálisan. Most csak most ugye a, a, a carbon leakage rendelkezésekkel lehet kompatibilisát tenni a 20%-os ipari célok mentén. Milyen az együttműködésem a bizottság több részével? Tökéletes, senkivel semmi bajom nincs, egyetlen biztossal sem. Ez a kollégium nagyon jól működik, és Sepsovics alelnök szervezi a projektcsapatokat a bizottságon belül, javítva a közös munkát, és ebben a keretben kérdeztek a, a mezőgazdaságról. Hogan biztosan nagyon szoros együtt kell működnöm, meghatározva a mezőgazdaság szerepét a LULUCF-ben és a többi irányelvben, tehát néztem közben egyeztesek, mielőtt a kollégium elé vonulunk ezek az ügyekkel. Tehát, hogy milyen szerep van az erdők megkötő szerepének, vagy, vagy az erdőgazdálkodásnak. Mi történik az innovációval? Hogyan tudjuk a 2020-as célokat az innovációs alap révén mezőgazdaságban fejleszteni, Írországban, Új-Zélandban. Nagyon sok innováció van az, a mezőgazdasági kibocsátások csökkentése érdekében. Tehát, és ez megosztható a többi állammal. A közös agrárpolitika jövője is biztos, hogy figyelembe kell vegyen majd klímacselekvési meggondolásokat. Hogyan tudjuk az élelmiszer biztonságot összekapcsolni ezzel? A világnak ugye sok kihívással kell szembenézni, a növekvő lakosság etetésével egyrészt, mi Európában nagy élelmiszerexportőrök vagyunk, de mindezt az éghalat ami cselekvéssel kell összekötni. Biztos vagyok abban, hogy a kap jövőjében meg kell majd vitatni nem sokára a klíma cselekvési elemeket is, intelligens módon beépítve a rendszerbe ezeket. Mi történik a nemzeti jogszabályokkal, az ANDC-kkel? Most az, az a munkánk, hogy azok az államok, amelyek ugye főleg az hatékonyságban látunk gondokat, de hát itt majd lépünk. Kaptam még kérdést. India. India nagyon fontos fél nagy sebességgel fejlődik a gazdasága. Szeretnék, akut fontosságot tulajdonítanak az megújuló energiaforrásoknak, az elnök is erről nyilatkozott, és technológiai támogatást kérnek. kérnek. Például a szín erőművek robbanó motor technológiában akarnak javítani például. Aztán a, a szén megkötési technológiákban is kér fejlesztés, a bizottság ezt támogatja. Technológiailag műszaki szempontból ott van a megoldás, megvan. Tudjuk, hogyan lehet szétválasztani a CO2-t, hogyan lehet a, a talajba vinni. Sajnos azonban nem gazdaságos jelenleg. A kérdés az, hogyan lehet gazdaságosá tenni ezt a módszert, hova lehet tenni aztán a széndiokszidot, hol lehet tárolni. Ha 1,5-re törekszünk, az könnyebben elérhető, hogyha sikeres szénmegkötési technológiákat terjesztünk, ezért a bizottság támogatja ezt. Tudjuk, hogy vannak gondok Nagy-Britanniában például most, ez nem újdonság, ám továbbra is támogatjuk ezt a folyamatot, és a világ minden ezt támogató, támogató országával együttműködve, Kanada, Ausztrália, Kína sorolható ide, ahol nagyon szoros műszaki együttműködést folytatunk. Másrésztről, mi történik az INDC-kkel? A beruházók felé történő üzenetről beszélünk. Hogyha megnézzük, ha elolvassuk a Nemzetközi Energiaügynökség jelentését, az INDC-k önmagukban nem lennének elég elegek a két fok eléréséhez. Tehát nagyon fontos változásra van szükség, ebből a szempontból az a fontos, hogy az erdőket megfelelően kezeljük, azokkal megfelelően gazdálkodjunk. De ami a beruházási összegeket illeti, hogyha az eddigi vállalásokat nézzük a 196 ország részéről, az több mint 13,5 eh, milliárd dollár. Ebből 8 milliárd energiahatékonyság, 5 milliárd a az adaptációra vonatkozik, tehát itt vannak már jelzések. 107 ország megteszi az energia mixében az erőfeszítéseket, ez nagyon fontos üzenet, és ezért akarunk mi is változtatni az eszközeinken, az irányelven és a vállalásainkon azért, hogy a jövőben is előreléphessünk. Azt gondolom, hogy így nagyjából a legtöbb kérdése válaszoltam. Nem, még volt egy a mezőgazdaságra vonatkozóan, igen. Akkoriban a bioüzemanyagok fejlesztéséért voltam felelős. Egyértelmű, hogy egy, támogatnunk kell a biogazdálkodást. Egy millió, másfél millió hektár volt a célunk, amikor én ezen a területen dolgoztam. A legfontosabb az, hogy a fogyasztók felismerjék a különbséget a termékek között. Vannak azokban olyan piacok, amelyek valóban kihangsúlyozzák a biotermékek jelentőségét, máshol igazán nem olyan nagy a különbség, és ezért kell elérnünk, hogy a klíma fellépésben az ilyen jellegű hozzájárulás még nagyobb szerepet kaphasson, és támogassuk őket EU-s szinten a jövőben is. A jó üzemanyagokkal kapcsolatban bizony vétettünk hibákat is a múltban ezt el kell kerülni a jövőben, de nagyon nagy lehetőséget jelentenek a bioüzemanyagok. A bizottság a javaslatát az Európai Uniós piacra meg fogja fogalmazni, hogy ezen hibákat a jövőben elkerülhessük. Tehát próbáljuk megoldani a problémát, két problémát próbálunk itt megoldani egy időben, és ami a piaci mechanizmusokat illeti, és az ETS problémáit a párizsi tárgyalásokra úgy mentünk, hogy megállapodást akartunk, és erre Brazíliában is szükség volt. A tiszta mechanizmust be akartuk venni a végső megállapodásba, de úgy, hogy komolyabban ö, próbáljuk garantálni azt, hogy ezek valóban ö, előnyös hatással lesznek a klíma szempontjából, a környezetvédelem szempontjából, és nem ö, maradnak ezek üres szózatok, mint korábban. Ezeket valóban ki kell használni, fel kell használni a jövőbeni kopokon azt kell tovább fejleszteni a mechanizmusokkal, hogy elérhessük, hogy ennek pozitív eredménye legyen, mindenki számára előnyös legyen, különösen a környezetvédelem szempontjából. Ez a legfontosabb. Brazíliában sikert kell elérnünk. A szakbizottság is láthatta, hogy az ETS hogyan működik, és eddig a mai napig ennek milyen következményei voltak, úgyhogy Nos, ami Gardini képviselő kérdését illeti, ami azt illeti, hogy a mechanizmus hogyan lehet kontrollálni. A peer review, a leltárkészítés globális szinten, még hogyha nem is újjal motogatunk, ez mégiscsak a közvelemény részéről egyre nagyobb nyomást fog gyakorolni. A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos intézkedéseket a közvélemény mindig támogatni fogja. A világban nagyon kevés olyan ország van, ahol a közvéleménynek nem egyértelmű a véleménye. Az Egyesült Államok ilyen, Hogyha megnézzük a nemzeti belpolitikát, a közvéleménye, a civil szervezetek véleménye eltérő, de a bevezetett rendszerrel, a leltárkészítéssel, a peer review rendszerével, az elemek arra, hogy egy országban saját ambíciókat lehessen elérni, már ott vannak. De van még valami más. Az érintettek sokkal gyorsabban próbálnak előrelépni, mint a politikusok, hiszen ők már valóban a tiszta gazdaság felé indultak el, és ez már valóság. A beruházások egyre nagyobb szintet érnek el, a gazdaság és a pénzügyi válság egyedül a zöld ágazatot került el, úgyhogy azt gondolom, hogy a jövőben egyre nagyobb beruházásokat várhatunk. Paulicsi képviselő. Igen, volt meg egy kérdés Csernovics képviselő részéről. a 3,7-4,8 fokos cél. Nos, csak maga a párizsi lépéssel az nagyon fontos, hogy változtatunk a dolgokon. Hogyha teljesen végrehajtjuk, az, hogy teljesen végre tudjuk-e hajtani, az már egy következő kérdés. Ami a kettő vagy másfél fokot illeti, a bizottság értékelni fogja, hogy ez hogyan is működhet itt az EU-n belül, és utána a bizottságon belül, és utána kell kollektíve felmérni a helyzetet az egész világban. Hogyha valamit kihagytam, akkor elnézést ezért. Nyom, akkor nyugodtan szóljanak, és akkor arra válaszolok. De Tájékoztatni fogok arról, hogy a kibocsátás kereskedelmi rendszer a beruházási ágazatokat hogyan befolyásolja. Köszönöm biztos úr a válaszokat. Mindenki örömmel fogadta a Párizsi csúcs eredményeit. Most pedig zárhatjuk az ülést. A következő január 14-én lesz. Boldog karácsonyt! mindenkinek, és boldog új évet!